hallja a, az elnököt, működik az egész rendszer. Köszönjük szépen! Akkor kezdhetjük a munkát. Nos, először is szeretnénk a az ágendát elfogadni, és ezzel a jegyzőkönyvek is elfogadásra kerülnek, Szeptember 12-én azt kérték tőlünk az ICR e részéről, a 214-es szabály értelmében a koordinátorok ajánlásának kapcsán a négyes pontban a koordinátorok ajánlásai közül volt ez a négyes pont, on the revision of the European arrest warrant. That is the issue. Ami az európai elfogadási parancsra vonatkozott, az ezzel kapcsolatos napirendi pontot Now we move to the announcements. Ma fogjuk megvitatni, úgyhogy ilyen formában elfogadottnak tekintjük a napirendet. Nincsen máltai, lett és gél nyelven tolmácsolás, az összes többi nyelven van tolmácsolás. A napi rendel kezdjük. Azt kérte az ICR, hogy a koordinátorok ajánlásainak értelmében szavazzunk a koordinátorok döntéséről, amely arra vonatkozott a szeptember 5-i ülésen, hogy az saját kezdeményezésű jelentések, amelyek a különböző frakcióktól érkeznek, októberben kerülnek a koordinátorok ülésén megvitatásra. Tehát egy ilyen döntés született, úgy döntöttek a koordinátorok, hogy a saját kezdeményezésű jelentésekről csak októberben fognak dönteni. Bármely frakciótól érkezzenek azok. Tehát a következő októberi koordinátori ülésen kerül erre majd sor, de ez az ICR-nak nem tetszett, és ők azt javasolták, hogy ezzel a döntéssel ne értsünk egyet, mert az európai elfogatási parancsal kapcsolatban ők szeretnének saját közleményezősű jelentést írni minél hamarabb. Most adok néhány percet, hogy Buszade úr asszony elmagyarázza, hogy miért gondolták ezt. Köszönöm szépen, én is szeretném elmondani, hogy hogyan gondoljuk ezt. Sajnos Brüsszelben a legtöbben nem voltunk jelen a legutolsó üléskor, úgyhogy mindenki tudja, hogy miért kértük ezt a jelentést. Egy saját kezdeményezésű jelentésről van szó, amely az európai elfogadási parancs rendszerének reformjára vonatkozik. Az koordinátorok ülésén nem történt döntés erre vonatkozólag, pedig mi úgy gondoljuk, hogy ez rendkívül fontos a jogérvényesülésének térségében, mert különben tulajdonképpen a bűnözők ki tudják kerülni a bíróságainkat, és az EU-n belül egyik országból a másikba átmennek, és ezzel kiátszák a különböző bíróságokat egymás ellen. Ez így nem jó, és ezért mi prioritásnak gondoljuk ezt, nagyon sürgősen szeretnénk saját kezdeményezésű jelentést írni, és ezért szeretnénk kérni azt, hogy most erről szavazzunk, mert Szeretnénk, hogyha egy konkrét mandátumot szavaznánk meg a saját szakbizottságunknak, hogy erre, a, ebben a témában jelentés készüljön. Köszönöm. Elnök, az ICR elmagyarázta a helyzetet. Szeptember 12-en a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a különböző saját kezdeményezési jelentésekkel a következő októberi koordinátori ülésen fognak dönteni. Itt most nem a témáról van szó, vagy a tartalmi kérdésekről, ez tulajdonképpen csak egy eljárási kérdés, hogy mit is tegyünk. Én a következőket javaslom. Szavazzunk a következő módon, amennyiben támogatják azt, hogy ahogyan a koordinátorok ülése döntött szeptember 12-én, vagyis, hogy ez a konkrét javaslat az összes többi saját kezdeményezésű jelentésre vonatkozó javaslattal együtt a következő október 8-ai koordinátori ülés napirendjén szerepel, és majd erről ott fogunk dönteni. Hogyha ezt szeretnék támogatni, akkor elektronikusan most igennel szavazzanak. Nézze meg mindenki, hogy működik-e a kártyája for them. And then, then if you're against and you're ready to support ECR's request, Amennyiben viszont ezt nem támogatják, és inkább az ecr t követnék, és ezzel ezt a konkrét közét saját kezdeményezésű jelentést kivennék a csomagból, és minél hamarabb foglalkoznának erről, akkor minusszal, tehát nemmel szavazzanak. Hogyha a koordinátorok döntése mellett szavaznak, akkor plusszal szavazzanak, hogyha külön akarnak szavazni csak erről a saját kezdeményezésű jelentésről, akkor nemmel szavazzanak, vagy természetesen lehet tartózkodni is. Tehát akkor így fogunk eljárni, csak világosan akartam ezt elmondani. Amennyiben a többség nemmel fog szavazni, akkor az ICR javaslatát fogjuk követni, vagyis úgy döntünk, hogy ezt a témát külön kezeljük, és már most elkezdünk vele foglalkozni. Amennyiben igennel szavaznak, attól még lehet ilyen jelentés, de erről majd csak októberben fog dönteni a koordinátorok ülése a csomag többi elemével együtt. Köszönöm, kezdődik akkor a szavazás. A koordinátorokat támogató plusszal szavaznak, az ICR-t követők minusszal. Megnyitom a szavazást. Apparently there is an SND plus one. Úgy tűnik, hogy az SND-től egyel többen vannak a kelleténél. Még most is? Még mi, most is? Rendben. Most rendben van. Lezárjuk a szavazást. 50 against 7. So it 50-70 ellenében, vagyis a koordinátorok mellett döntünk, vagyis majd az októberi koordinátori ülésen születik döntés arról, hogy miről kívánunk saját kezdeményezési jelentést írni. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarunk foglalkozni a témával, tartalmi kérdésekkel, csak ezzel majd az októberi koordinátori ülés után fogunk foglalkozni. Köszönöm, és akkor ezzel következhet a napi rend. Dimitris Avramopoulos, kedves biztos úr, van itt velünk, nagyon örülünk annak, hogy önt köszönthetjük ismét itt a LIBE szakbizottság ülésén. Vera Jurovával, aki a jogállamiságért felelős, Franz Timmermans, Julian King, és most ön kerültek sorra, Ön ugye a belügyi együttműködésről fog beszámolni. Köszönjük szépen a közös munkát, amelyet öt év alatt tapasztaltunk. Az első a koordinátorok sorra lesz, ők teszik fel majd a kérdéseket, és aztán természetesen közben már írjuk is, hogy melyik, ki, ki szeretne még hozzászólni. és akkor megpróbáljuk majd úgy megszervezni ezt a vitát, hogy a lehető legtöbben hozzászólhassanak. Köszönöm szépen, kedves biztos! Szeretném kérni, hogy a belügyi tárca illetékességi körébe tartozó kérdéseket ismertesse. Köszönjük, hogy itt van velünk. Köszönöm szépen, Juan Fernando, kedves elnök úr, kedves kollégák! Az utolsó öt év első alkalma az, hogy önökhez szólhatok az új összetételükben, de ez az utolsó alkalom is, hogy itt önöknél lehetek. A mai alkalmat én nem csak köszönésnek és búcsúzásnak tekintem. A mai vitánk jó lehetőség arra, hogy felismerjük azt, hogy mekkora utat tettünk meg az elmúlt öt évben, de azt is el kell ismernünk, hogy még mindig vannak eh, előttünk álló, önök előtt álló kihívások. Örülök annak, hogy Juan Fernando újra láthatlak itt az elnöki székben, a Libe Szabadság elnökeként. Hiszek abban, hogy az elkötelezettséged, a tapasztalatod, a múltbéli politikai tapasztalataid is nagyon sokat fognak majd segíteni. Claude Moraesnek is szeretném köszönetemet kifejezni, a korábbi Libe szabadsági elnöknek, a kitűnő együttműködésért ezzel a szabadsággal, és köszönöm azokat az ambiciózus javaslatokat is, amiket az elmúlt ciklusban tettek. Kitűnő elnök volt ő. Biztos vagyok abban, hogy mandátumom végéig folytatódni fog az együttműködésünk, és ami még ennél is fontosabb, hiszek abban, hogy az a barátság, amelyet létrehoztam önök közül sokakkal az elmúlt években, ez is folytatódni fog még tovább. A Libének, és erre büszkének kell lenniük, nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy egy igazi európai stratégiát lehessen kialakítani a migrációval, a biztonsági hívásokkal szemben, és ezeket a kérdéseket csak is közösen Euró- közös európai fellépéssel lehet megoldani. Sok minden történt az elmúlt öt évben, sok mindent értünk el a bizottság segítségével, a parlament segítségével, és különösképpen az önök dinamikus szakbizottsága segítségével. Hálás vagyok a kollégáiknak. Emlékszem még arra, amikor öt évvel ezelőtt elkezdtük ezt a munkát, nagyon nehéz körülmények között. Akkoriban neveztek ki jelöltnek, és nem tudtam azt elképzelni, hogy öt hónapon belül a portfólióm kérdései, a migráció, a belügyi kérdések nem csak, hogy az európai napirend élére kerülnek, hanem globális szinten is fontossá válnak nem volt elképzelésünk arról, hogyan lehetne a kialakult helyzetet kezelni, de együttműködéssel sikerült elérnünk azt, hogy sok mindent tettünk. 2015 óta, mióta 2015 óta nagyon sok kihívással kellett szembenéznünk. Néhány év alatt sikerült a szükséges eszközöket, formulákat erős politikát létrehozni a jövő szempontjából, és ezt a munkát majd folytatni kell. Ugyanis ezek a kérdések továbbra is megmaradnak a következő évtizedekben. Közve, azonnal gyorsan, hatékonyan választottunk az intézkedésekkel a krízisre, de hosszú távú megoldásokat is megfogalmaztunk, mind belső, mind pedig külső módon. Itt sikerült emberi életeket megmenteni. 700 ezer ember életét sikerült megmenteni 2015 óta a földközi tenger térségében. Támogattuk azokat a tagállamokat, ahol nagy nyomás nehezedett bevándorlási szempontból pénzügyi segítséggel, technikai és műveleti segítségnyújtással is segítettük ezeket a tagállamokat. Az áttelepítést is valóságá formáltuk át. Görögországból, Olaszországból telepítettük át ezeket a személyeket, és 60 ezer személyt pedig az Európai Unión kívülről. A legális migrációt erősítettük, próbáltuk leküzdeni a embercsempész szervezeteket, foglalkoztunk az eredet illetve származási, illetve a tranzitországokkal is. Ma az irrelegális érkezések száma csökkent a válság előtti időszakhoz képest is. Modernizáltuk a határkezelést, így a jóhiszemű utazók belépését segítjük. Erős, közös migrációs politikát javasoltunk azért, hogy az, els, az EU belső politikáját erősítsük és segítsük az integrációt, és ez egy olyan pont, amelyre majd szeretnék még visszatérni. Ezek az eredményei közös erőfeszítéseinknek, amiket a tagállamokkal, az Európai Parlamenttel és az Európai Bizottsággal tettünk meg. Fontos eleme a migrációs politikánknak az volt, hogy a legális migráció módját elősegítettük azok számára, akik nemzetközi védelemre szolgáltak rá, és azon migránsok számára, akikre a gazdaságunknak szüksége van. Megpróbáltuk megtörni a csempész bűnözők modelljét, megpróbált tudtuk azokat az embereket támogatni, amelyekre gazdaságunknak szüksége van. Sajnálatos módon nem sikerült megállapodni egy vonzóbb európai kék kártya létrehozása mellett, annak ellenére, hogy az önök parlamentje kitűnő munkát végzett. Annak érdekében, hogy lenne egy vonzó európai rendszer a legjobban képzett bevándorlók számára, annak érdekében, hogy ez javítsa a gazdaságunkat, és jobban tudjuk szabályozni a migrációt, ezzel a kérdéssel a továbbiakban is foglalkozni kell. Bízom abban, hogy az új Európai Parlament hasonlóan ambiciózus lesz ebben a kérdésben, mint elődje. Nagyon fontos volt a politikánk szempontjából a szinergia a nem EU országokkal is. Úgy gondoljuk, hogy hosszú távú partnerségre van szükség, ezekkel az országokkal, ezekkel a származás, illetve tranzit országokkal. Hogy az illegális migráció okait meg tudjuk szüntetni, hogy segítsük a menekülteket, embereteket tudjunk megmenteni, hogy le küzdjük az embercsempészetet, és hogy sikerüljön az integrációt, visszatérítést is segíteni, és hogy lehessen küzdeni az, ember, az embercsempészetet. Ez, ez mind nagyon fontos, és ezért vannak munkamigrációs projektek és bizonyos partnerországokkal. Az Európai Unió, illetve Törökország megállapodás által sikerült csökkenteni a bevándorlás áramlatát, főként a keleti földközi tenger térségében. Az Európai Unió azáltal, hogy támogatta a törökországi menekült helyzetet. Ez fontos volt az működésünk szempontjából. Sikerült az ott élők helyzetén javítani, és sikerült a szíriai menekültek ellátását is javítani Törökországban. Szíriai gyerekek számára oktatáshoz való hozzá férést biztosítottunk, és ezen kívül a menekültek ellátást kaptak mindennapi szükségleteink fedezéséhez is. Támogattuk az egészségügyet is. Ami a vízumokat illeti, amely ugyancsak egy olyan kérdés volt, amelyet kitűnően kezeltek, itt sikerült meglepodásra jutnunk a vízumkódex felülvizsgálatát illetően, és ez február 1-től már hatályba is lép. Az új vízumpolitikánk erősebbé teszi az Európai Uniót a külső biztonsági és migrációs kockázatokkal szemben, de ugyanakkor az emberek közötti kapcsolatot is erősíti minden ilyen húszem utazó számára. Például Grúzia és Ukrajna állampolgárai most már a Schengen övezetbe vízum nélkül léphetnek be. Ez nagyon fontos azért, hogy a, ezen országok között erősítsük a kapcsolatot. Ugyanakkor az Európai Bizottság továbbra is nyomon követi a vízum liberalizációs benchmarkokat, hogy ezek valóban teljesülnek-e. Most pedig hadd térjek rá az egyik nagyon kritikus témára, amely valóban változást jelenthet a migráció szempontjából a jövőben. A közös európai menekültügyi rendszer létrehozása ez. Szeretném az előző Európai Parlament képviselőit méltatni, akik mind a hét jogalkotási fájlban dülőre jutottak, és a tanácssal sikerült minden javaslatunkról tárgyalni. Arra sürgetünk, hogy legyen egy méreható reform a menekültügyi politikában. Szükség van egy közös menekültügyi rendszerre, mert ezzel mindenkinek az érdekében. Nem lehet esetenkénti alapon kezelni mindezt. Nem lehet esetenkénti alapon kezelni minden hajó érkezését. Remélem, hogy az új bizottsággal továbbra is vitában lesznek majd, és sikerül majd fenntartható megoldásokat találni, főként a migrációs és menekültügyi paktum tekintetében is, amelyet a bizottság új elnöke bejelentett. Fenntartható szolidaritási mechanizmusra van szükség, amelynek részévé kell válnia az állandó szolidási mechanizmusban, a megreformált menekültügyi struktúrában. Ugyanakkor a nyár folyamán az Európai Bizottság a tagállamokat felszólította arra, hogy öm, európai pénzügyi támogatással hajtsa végre önkéntes öm, áthelyezéseket. A tagállamok ö, pozitívan válaszolták ezt meg Máltáról, Olaszországból vettek át így menekülteket. Az olaszországi és máltai kikötési incidenseket illetően 2018. júniusában és szeptemberében ezer személyt sikerült más tagállamokba, illetve Norvégiába áthelyezni, megfelelve az önkéntes kötelezettségvállalásoknak, amelyeket ezek az országok tettek. 760 szemét Máltáról helyeztek át, 240 pedig Olaszországból. 850 személy esetében e, még mindig szükség van ezen áthelyezési ígéretek beváltására. Jelenleg folynak e, a tárgyalások, az ideiglenes elhelyezésről, koordinált és előre látható megoldásra van itt szükség. Pontosan ez a célja annak a találkozónak, amelyre majd egy hét múlva kerül sor Máltán. Az Európai Bizottság töretlenül munkálkodott az ilyenfajta egyenes megoldások keresében, Folytatjuk ezeket a törekvéseket mandátumunk végéig, szeretnénk ezeket megvalósítani. Ugyanakkor az Európai Bizottság fenntartja azon álláspontját, hogy a struktúrát és állandó megoldás, amelyet a közös menekültügyi rendszerben rögzítenek, ezt kellene a lehető leghamarabb létrehozni. Mindemellett fő része a hiteles és kiegyensúlyozott menekültügyi politikának az egy olyan rendszer, amely a hatékony visszatérést segíti azok számára, akiknek nincsen joga az Európai Unióban maradni. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy lehető leghamarabb tudjunk fellépni, és hogy eltántorítsuk az illegális bevándorlást, és annak, megszüntessük annak okait, akik illegálisan tartózkodnak az Európai Unió területén, azóta lehető leghamarabb visszatérítik, megfelelve az Európai Unió alapvető jogainak, illetve jogi keretének. Hogy a tagállamokban legyen egy belső rendszer, amely egy megfelelő mechanizmust kínál, ehhez én azt kérem a Libét szakbizottságtól, hogy a visszatérítés irányelvről a lehető leghamarabb kezdjék meg a munkát. Másik feltétele a hatékony közös menekültügyi politikának az az, hogyha jól működik a Schengeni övezet. Schengen a legnagyobb vívmánya az Európai Uniónak. Európának nem szabad és nem térhet sohasem vissza a múlthoz, nem lehetnek zárt határok. Néhány kormány, és most határozottan mondom, hogy kormány, és nem tagállam fogadta el e- ezt az álláspontot, amely veszélyeztette Schengent. Nekünk mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Schengent megvédhessük. Vissza kell térnünk a Schengeni övezet normális működéséhez a lehető leghamarabb. Ezért egyértelmű szabályokra van szükség a tagállamok számára a határellenőrzést illetően. A bizalomra kell építeni, hogy ezt már korábban is mondtam. Folytatnunk kell a munkát ebbe az irányba. Fajon asszony továbbra is eltökélt marad ebben a tekintetben, ebben egészen biztos vagyok. Az Európai Unió külső határainak megvédése, illetve Schengen működő képessége, ezt fogja majd erősíteni az új e, Európai Határ és Parti Őrség. Az állandó testülettel, amelyben tízezer e, e, tisztviselője lesz, és valódi támogatást kapnak. Várom azt, hogy a lehető leghamarabb befogadják formálisan is ezt a jogszabályt, hogy azonnal megkezdődhessen az a munka, amiben megállapodtak a társjogalkotók. A külső határaink kapcsolatot képeznek a biztonság a menekültügy tekintetében. Annak köszönhetően, hogy sikerült előrépni az előző ciklusban, mindenki, aki átlépi külső határainkat, őket ellenőrizni lehet a legmodernebb rendszerekkel, például a Schengen információs rendszerrel, az európai utazási engedélyezési rendszer által, belépési kiléptetési rendszerrel. Ezek korábban nem léteztek ezek a rendszerek. Tehát a határainkat most már jobban tudjuk kezelni, jobban tudjuk ezeket védeni, de továbbra is eh, ébernek kell maradnunk a korábbi parlament. Nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy egy modernizált jogszabályt lehessen létrehozni, amely ezeket a rendszereket kezeli. Az interoperabilitás, amelyel össze lehet eh, kötni ezeket a célokat, ez az a vévmány, ami ezt el lehet eh, ezt érni. Ezzel le lehet zárni a vakfoltokat, és a rendszereket össze lehet kötni. Törekedni kell az új rendszerek végrehajtására. Megrapadásra kell jutni a jövő év elején a vízum információs rendszer javaslatáról, ahhoz, hogy ezt végre lehessen időben hajtani a többi interoperatási platformmal együtt. Egyenként most eh, elmondanám, hogy mit tettünk a biztonság területén. Már meghallgatták barátomat King biztost, aki áttekintést adott erről a területről, és csak azt szeretném kiemelni, hogy, vég, hogy véglegesíteni kell a, az online terrorista tartalomról szóló javaslatot. Itt nagyon sok mindent már tettünk, együttműködtünk eh, a nagy internet eh, szolgáltatókkal, platformokkal. Ez az együttműködés jó volt, de még ennél is többet kell tenni. Létrehoztunk eh, egy olyan internetes fórumot, ahol leültöttük a legnagyobb internetes platformokat egymás mellé, a Microsoftot, a Facebookot, és létrehoztunk egy nagyon is bizalomra épülő együttműködést. a terrorista tartalmakat egy órával azok megjelenése után már el lehet így tüntetni, de a kisebb cégek nem annyira hajlanak arra, hogy ezt aláírják, és ezért van szükség erre a jogszabályra. Nem kötelezni, nem meggyőzni kell őket arról, hogy együtt kell működniük ebben a nagyon fontos kérdésben. A nem régiben kialakult események, például a Christchurchi új-zélandi események azt mutatták, hogy erősíteni kell a közös fellépésünket um, az online terrorista tartalmakkal szemben. Jáki úr együttműködését várom a ebben a kérdésben. Erősíteni kell az elbizonyítékokhoz való hozzáférést is. Szippel asszony itt a jelentéstevő, és ő már nagyon átfogó elemzését adta át ennek a javaslatnak. A vizsgálatokat tekintve, amelyek határokon átnyúlóan igénylik az elbizonyítékokat, mi úgy gondoljuk, hogy megfelelő intézkedésekre van szükség, hogy ezeket a bizonyítókat beszerezzük, és ez erre szolgál. Egy néhány szót szeretnék szólni a finanszírozásról. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy 2021-27-es időszakra egy hosszú távú finanszírozást határozunk a menekült ügyekre és migrációs ügyekre, illetve a határmenedzsmentre. Ez egy erős politikai jelzés, hogy az Európai Unió eleget kíván tenni a kötelezettségeinek megfelelő finanszírozás útján is. Valóban bízom abban, hogy ezt a szintű törekvést az új parlament magáévá teszi Kedves kollégák, itt konkrét fellépésekről és eredményekről beszéltem az elmúlt évekből. Ez szilárd alapot nyújt a következő lépésekhez, amelyeket meg kell tennünk. Továbbra is ezen fogunk dolgozni, és valamikor ki kell alakítani az Európai Unió architektúráját, mint a biztonság, mint a migráció területén. Itt az ideje, hogy átadjuk a váltóbotot a Johansen asszonynak, a következő biztosnak. Sok munka vár még ránk. Az Európai Bizottság kötelezettségének megfelelő munkát folytatni kell, ugyanezeken az alamokon, amiket említettem. Biztosíthatom önöket, hogy mi mindenkinek még nehéz körülmények között is, főleg itt az elején megadjuk a szükséges támogatásokat. A veteránok is nyilván emlékeznek még, hogy voltak 2015-ben nehéz hónapok, nehéz időszakok. Önök is ezek, ön is ezek között van, tudom. Éppen ezért úgy gondolom, hogy valóban büszkék lehetünk arra, hogy egy olyan örökséget hagyunk hátra, amely nagy lépést jelentett. Az elején egy nemzeti hatáskörbe tartozott ez, és úgy gondolom el kell érnünk, hogy ez egy európai téma legyen globális dimenziókkal. Ez a cél. Kedves barátaim, ezeket az elveket kívánom követni a munkám során a továbbiakban. És úgy gondolom, hogy európai módon kell lépnünk és eredményeket elérnünk, oly módon, hogy az összes európai polgárt és nemzetet bevonjuk a megoldásba. Úgy gondolom, hogy egy mentalitásbeli váltásra olyan szükség. Igazi európai megoldásokon dolgozunk, méghozzá, mint mondtam, ez nem mindig volt egyszerű a biztonság területén bizalmat kell kialakítani a tagállamok és az összes intézmény között. Elmondhatom, hogy a biztonság területén, hogy nehéz időszakokat éltem át, 2015-16-ban meg kellett győzni mindenkit, hogy fontos az információcsere. Az összes pontot össze kell kötnünk, és azt hiszem, hogy ebben nagy lépést tettünk előre. Sikerült egy koherensebb módot kialakítanunk és megközelítést a kifelé irányuló politikánkban, de hát továbbra is sok feladat vár még ránk. Ezért szeretném köszön, szeretnék köszönetet mondani önöknek az együttműködésért, amelyel konkrét eredményeket értünk el a polgárok érdekében, és az EU-t előre vittük. Várom az utolsó napig a munkaidőm alatt, vagy a megbízásom alatt, hogy további eredményeket tegyünk Amennyiben kérdéseik vannak, tegyék fel, ma éjszaka akár, de a további időszakban is, ami még némileg hosszabb, mint egy hónap. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you. Thank you. Köszönöm szépen, Avromopoulos biztos úr, az elmúlt öt évben ön is láthatta valóban hogy elkötelezetten dolgozunk, és az ön portfóliója mindig nagy figyelemre számíthatott a Libe Bizottság részéről, főleg a migrációról, a menekült ügyekről beszélünk. A belügyek címkéje alatt kezeltük ezt, de sokat beszéltünk erről, vitáztunk is erről. Nyilvánvalóan megteremtette az alapját a vitáknak, ez, ilyenek voltak minden ülésen, és már eddig is, mielőtt ön ezt a prezentációt tartotta, most pedig a koordinátorok kapnak szót. Két percet tudok adni a koordinátoroknak. Van egy szokásos listánk ebben, tehát a koordinátorok kezdünk, és utána a többi képviselő. Tehát az, hogy először öné. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr a kemény munkát a humorát is köszönöm, a legkeményebb viták során is ez megmutatkozott, és azt hiszem konstruktívak voltunk az elmúlt időszakban. Nagyra becsülöm, amit ön elért, és hiszem ezt osztják itt a különböző frakciók képviselői is a teremben. Természetesen egy részletes, átfogó magyarázatot kaptunk a teljesítményéről, amit sikerült elérni. Ennek ellenére ön is mondta, hogy sok a munka még, ami ránk vár. Egy néhány pontra rávilágítanék, amely érint bennünket, és túlmutat mondjuk az ön mandátumán is. Arról van szó, hogy a következő öt évben mire számíthatunk ezen a területen úgy gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy jobb hely vagyunk, mint egy néhány évvel ezelőtt, amikor az életek mentéséről beszélünk, vagy amikor arról beszélünk, hogy csökkentsük az érkezők számát, hogy visszaszorítsuk az emberkereskedelmet, hogy kezeljük azokat az embereket, akik eljutnak Európába, hogy az ő kérelmeiket kezeljük de voltak válságidőszakok, például most nyáron is vannak aggasztó jelek, az emberek még mindig meghalnak a földközi tengertérségben, még mindig viták vannak a sérülékeny emberek partra szállításával kapcsolatban fiatal emberek, akik kiugrottak a fedélzetről a hajókból, nem engedték be őket, tehát láthatjuk, hogy itt Európa arcát mutatjuk, és ez az arc, amit az egész világ lát. Mit tegyünk itt, mit tudunk elérni, hogyan tudunk hatékonyabb migrációs politikát kialakítani a visszatérítések, a hazaszállítások esetén, amikor a bilaterális vagy trilaterális dílekről beszélünk, a menedékkérők elosztása esetében azt látjuk, hogy a Dublin rendelet mindig blokkolva van egy néhány tagállamra, szorítkozik mindösszesen az egész hogyha most egy hatékonyabb migrációs politikát akarunk, akkor mit mondana ön, mit tehetünk, mit érhetünk el itt a bizottságban, vagy más intézményeknek mit mondana, ahol a blokád fennáll? Moraes úr, szocialisták és demokraták, köszönöm szépen. Zipelasszony késik, véletlenül, tehát nem törekedtem ide én is meglepődtem, hogy itt vagyok, ennek ellenére e, e, örülök vagyok, hogy itt lehetek, és e, én is kifejezem nagyra becsülésemet a biztos úrnak, és hételi tudom, amit mit szól szóla asszony mondott, tehát nagyra becsülöm a frakcióm nevében is, de én személyen is nagyra becsülöm az elmúlt öt év során. Sokat beszéltünk a menekült ügyekről, itt volt a török megállapodás, a hotspotok kérdése Olaszországban, Görögország. A válság nem csak a mediterrán területen, de a Líbiában is jelentkezett, a szárazföldön, Németországban is volt válság. Tehát sok minden felmerült az elmúlt öt évben, miközben a biztos a Schengennel is kellett, hogy foglalkozzon meg velünk is azt gondolom, hogy volt egy lehetőség, amikor ö, világosá tette, hogy számít a bizottságra, és Nyilván az elnök úr is egyetért ezzel, volt egy elszámoltathatóság, amely működött, és ezért szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak a kemény munkáért, amit elvégzett. Nem mindig volt könnyű a feladat. A kérdés tulajdonképpen hasonló, mint amit Metzolaszony tett fel a frak tehát a frakcióm nevében a Schengen a belső biztonság ügyében mit kíván tenni? Megnézzük az örökség menekült ügyekben a migrációs válság után, mire jutunk. Tehát a kérdés most tényleg az új biztos számára az az örökség, amit öntől kap, a legális útvonalak, a legális migráció, és ö, nyilván jó szándékból születnek, de mégiscsak meg kell néznünk, mit tudunk tenni az alapján, ami a szerződésekben szerepel, az összes javaslat, a Dublini rendelet értelmében, amely alig működik, hogyan tudjuk az ügynökségeket támogatni, és csak ideiglenes intézkedéseket tudunk hozni. Tehát hogyan látja ön a jövőt? Van-e itt jövője ennek? Hogyan alakíthatjuk ezt a jövőt? Infelt asszony, parancsolja. Rinyó nevében köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Avramopoulos biztos úr, mint veterán, hát elmondhatom, hogy sok évet dolgoztam önnel együtt különböző az előző minőségében is, és hát a eh, továbbiakban is sok jót kívánunk. Most eh, sok minden elhangzott a migrációval kapcsolatban, nem, akarok, eh, nem akarom szaporítani ezt a területet, és én is azt gondolom, hogy a legtöbben, akik itt vannak a teremben, itt, akik a pártokat képviselik, a bizottságokat, tulajdonképpen hasonló hullámhoz, vagy ugyanazon a hullámhosszon vannak, de összefoglalva elmondhatjuk, szész 700 ember sikerült megmenteni a földközi tengertésükben, de több ezren meghaltak. Több ezren a görög szigeteken vannak, megszámlálhatatlan ember van Líbiában, a kempekben, a táborokban. Hát most nem akarom minősíteni, hogy milyen táborokról van szó. Látni kell, hogy közösen ezt nem oldottuk meg, hogy ebbe tulajdonképpen elbuktunk, és a tanácsa a főhibás, hiszen látjuk, milyen döntéseket hozott. Folyamatosan elutasítanak dolgokat. A kérdésem az, hogy az Európai Bizottság végig gondolta valahogy 2015-ben miért ne a ideiglenes védelem mechanizmusát mi nem vezették be, amikor újak érkeztek, talán meg kellett volna lépnünk, és ezt a mechanizmust el kellett volna indítani. A második pedig nem ezzel függ össze, ez megint csak az ön felelősségi területe. Az US, az Egyesült Államok vízummentességi program, a vízummentes utazás Egyesült Államok EU között fontos. Ezt régóta várjuk először, 2016 volt a határidő, de még mindig van egy néhány EU ország Közép- és Kelet-Európában, akiket kivettek ebből a körből, a vízamentesség köréből az Európai Bizottság 2019. szeptemberéről beszélt, most ott tartunk, kíváncsian várnám, hogy erről mit tud mondani. Végül pedig az e-bizonyítékokról is beszélt, és egyéb dolgokról. Tehát e, nincs itt az ideje, hogy mérjük, hogy mennyire hatékonyak az intézkedéseink. Ha megnézzük például Dániát, ahol több tízezer ítéletet kellett megnézni, mert embereket elítéltek, ezeket ki kellett engedni, mert ez hamis adattároláson alapult, tehát az adatkezelés nem volt legális. Strikasszony. Köszönöm szépen, biztos úr, örülök annak, hogy mégiscsak volt esélyem. Egy utolsó, hogy beszéletek önnel, és a tagállamokat is remélem ösztönözni tudja, hogy igyekezzenek megoldásokat találni azon feladatokra, amelyekkel szembesülünk itt a mentési területen. Tehát 2015-ben több millió szíriai érkezett, hogy védelmet találjon, és az EU nagyon nehezen reagált erre, és mégis az ő megvédésüket a török kormányra bíztuk egy megállapodás keretében. Avromopoulos úr Ö, ugye önre is nyomásárult, hogy Törökország ott nyilvánítsa biztonságos harmadik országnak, ahol vissza lehet küldeni a menekülteket. Most pufferzónákat hoz létre a török elnök a határon Szíria és előtt, és visszafordítják a szíriakat, tehát a biztonságot nem lehet garantálni. Azt tudjuk, ennek ellenére azért fura, hogy csöndben marad az Európai Bizottság az Európai Bizottság mindig biztonságos harmadik országnak tekinti Törökországot. Nem lenne szerencsés, hogy egy új jelentés készülne, haladási jelentés az EU-török megállapodás végrehajtásáról márciusban született a legutóbb, és én nem kíváncsian várnám, hogy megtudjam öntől, hogyan látja a jelenlegi helyzetet, ez fenyegető helyzet. Itt van ez az új migrációs paktum, és itt bizonyíték alapú megközelítésre van szükség, úgy gondoljuk, de ilyenekre is van szükség. Úgy gondolom, hogy egy jelenlegi bizottságnak van még házi feladata, amit el kell végeznie. Várjuk még továbbra is a végrehajtási jelentések közzétételét. Hát ennyire talán nem volt nagy benyomás kelt, amit mondtam, hogy a, elmegy a fény, gázfény, gázlámpa 2017-ben végrehajtási jelentéseket kellett volna kapnunk a befogadási feltételekről, illetve az a menekültügyi irányelv végrehajtásáról, irányelv végrehajtásáról, és az Eurodac rendelet végrehajtása is kérdéses. A kérdés most az, hogy eleget kell tenni ezen jogi előírásoknak, vagy egy új bizonyíték alapú előírásra van szükség? EKR. Cardino Köszönöm szépen, és kedves biztosnak is köszönöm. Ön beszélt arról, hogy milyen nagy siker volt a migráció kérdése, és ne haragudjon az ID-tól. Elnézést, elnézést kérek, nem ECR, hanem ID. Igen, igen. Igen, pontosan. Ez így van. akkor visszatérnék. Ön beszélt arról, hogy milyen nagy siker volt az Unió részéről a biztonság kérdése és a bevándorlás kezelése az elmúlt öt év során. És nagyon sokat utalt arra is, hogy nem szabad visszatérni az időben olyan témákban, ami a határkezelést illeti. Nos, hát azt kell, hogy mondjam, hogy az ön szavaitól nagyon messze áll a valóság, mert az elmúlt öt évben nem csak borzasztó dolgok történtek, amelyek egyébként az emberek biztonságát is megrengették, hanem gyakorlatilag a biztonságunkat nap mint nap az illegális bevándorlás fenyegeti. Természetesen az Európai Bizottság nem volt sikeres abban, hogy ezt megakadályozza. Úgyhogy öt évvel a kezdettől kezdve azt kell, hogy mondjam, hogy inkább egy nagy fiaskónak mondható, ez az öt év nem tudtunk válaszokat adni, és túlzott terheket róttunk bizonyos országokra, Málta, Olaszország és Görögország főként. Ők, akik a tagállamok és az Európai Unió részéről az elemózsinát el kell fogadják. Minket nagyon aggaszt a földközi tenger térsége, mert ugyan csökkent a esetek száma, mint ahogyan ezt nagy csinnadratával be is jelentették, de ez nem az Európai Bizottság munkájának köszönhető, hanem Salvini miniszter európai, illetve Salvini miniszter politikájának köszönhető, és egyébként ez egyértelműen látszik abból is, hogy az új olasz kormány beiktatásával rögtön meg háromszorozódott a patraszállások száma is néhány nap alatt. Úgyhogy egyértelmű az, hogy az önök politikája Olaszországot és a határvidéken álló országokat ismét egy nagy menekültáborrá fogja átalakítani. Ön Dublin felülvizsgálatáról beszélt, 2016-ban az Európai Bizottság egy javaslatot is letett az asztalra ezzel kapcsolatban. Konkrétan mit javasolnak önök, mit kívánnak tenni ezekben a reformokban? Köszönöm szépen. Igen, most következik az ICR, e Procaccini képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a biztosnak is. Három rövid kérdésem lenne. Az első néhány nappal ezelőtt egy német miniszter, Zéhofer, arról beszélt, hogy már létezik is megállapodás egy ideiglenes elosztási rendszerről, amelyen az Európai Bizottság dolgozik. És ezt majd szeptember 23-án fogják eldönteni. Ezen keresztül a kiszállások vagy partraszállások száma és a Dublini rendszer összhangját kívánják megvalósítani. Gyakorlatilag Olaszország és Málta lennének a kiszálló állomások, miközben Franciaország és Németország befogadnák a menekülteket. Nos, hát ez attól is függ természetesen, hogy menekült jogi státuszra ezek a kiszálló migránsok hivatottak-e vagy sem. Na most mit kíván tenni Németország és Franciaország hirtelen miért változott meg az Olaszországgal kapcsolatos politikája? Második nagyon rövid kérdésem, néhány nappal ezelőtt Carlo Arakétéről azt mondta, hogy saját elvei szerint jár el, ő és mások is, akik hozzá, kép, hozzá hasonlóképpen viselkednek. Nos, ez azt jelenti, hogy akkor a törvényen felülálló személyekről van szó? És végül is ön azt is tudja, hogy az OLAF a az olaszországi migráns befogadó központok rendszerét vizsgálja, mert úgy tűnik, hogy az egész rendszer mögött a maffia áll, vagy a szervezetbűnözés. Önnek ezzel kapcsolatban mi a véleménye, és vannak-e mm, fejlemények? Köszönöm. Köszönöm, Gue következik. Ernst képviselő. Biztos úr, természetesen Gue nevében is szeretnék köszönetet mondani, bár gyakran különböző véleményen voltunk, hát ezt ön is tudja. Azt hiszem a legnagyobb különbség az álláspontokban ott van őhöz képest, hogy mi úgy gondoljuk az elmúlt öt év a legdrámaibb, a legnehezebb volt a migráció történetében az elmúlt 20-30 év során és hogyha öt évet veszünk figyelembe, és mindig öt éves szlotokban gondolkodunk, el kell, hogy mondjam, olyan sokan nem haltak mint az el, meg soha, mint az elmúlt öt évben. Ilyen, ilyen esetekben nehéz sikerről beszélni. Éppen ellenkezőleg, hogyha most még kriminalizálják is az életmentőket, mint az előtt, szóló azt mondja, hogy börtönbe kéne juttatni őket, mint sem az emberek a tengeren, nyílt tengeren életeket mentenek, hát akkor valami nem jól működik. Az ön hazájában, Görögországban, a hotspotokon gyakorlatilag a migránsok nem tudnak tovább menni, és e, megrekednek, mert nem mehetnek a szárazföldekre. Ezt csak most mellékesen jegyeztem meg. Két dolgot szeretnék öntől megtudni a különböző pozíciókból kiindulva amelyekkel rendelkezünk. Nos, hogyan kívánjuk az Európai Unión belül a menekülteket felvenni? Most Németország egy kicsit, aztán más egy kicsit, de igazából senki se akarja, mint ahogy a reggeli éma éppen működött. Ma hol jobb, hol kevésbé jó az egész. Most egy kicsit többen, többet fogadunk be, holnap talán egy kicsit kevesebbet. Hogyan kívánjuk ezt a tanácsban elősegíteni, hogy gyakorlatilag nem látunk elmozdulást aztán ön második pontként olyan jól beszélt a török dílről, de ez nem működik. 320 ezer szíriait toloncoltak ki, bár érvényes papírjaik voltak a törökök, tehát a díl nem működik, és mi csak behunjuk a szemünket a törököknek, egy csomó pénzt adunk, anélkül, hogy igazán tudnák, mit kezdenek, hogy tényleg iskolát építenek belőle, amit én egyébként tényleg kétlek is, nagyon eltérő hírek is jönnek onnan, hogy másra használják a pénzt. Azt szeretném öntől megtudni, hogy ön mit gondol arról, hogy szíriaikat kitoloncolnak, Törökországról pedig azt nem tehetnék. Köszönöm szépen. Biztos úr. Legalább húszan szeretnék hozzászólni. A lehető legtömörebben most kérem, hogy válaszoljon, amennyire csak lehet, és a koordinátorok kérdésére reagáljon legfeljebb 10 percben kérem tömören, hogy lehetőleg sokan a képviselők közül fel tudják tenni a kérdéseiket. 8 percet adok, nem 10-et. Tehát igyekszem meg egy kicsit rövidebbre fogni, tényleg hasznos akarok lenni a vitában nem akarom igazolni a politikánkat, realista voltam az elejétől fogva, és nagyon nehéz volt a helyzet. Azt hallottam, hogy a tagállamokkal vannak problémáik, de azért el kell, hogy mondjam, hogy itt ebben a teremben is voltak problémák, vagy vannak problémák. De végül is az Európai Parlament, és erre nagyon büszke vagyok, mert van egy kontinuitás a parlamentnél, nagyon komolyan támogatta az Európai Parlament a politikánkat. Ez egy szoros szövetség a bizottság és az Európai Parlament között, és ez nem így volt öt évvel ezelőtt. Tehát és ott nem csak számokról beszélek itt, hanem azokról a dolgokról, amelyek megváltoztak, amit Roberta mondott például, valóban igen, többet kell tenni, ezt csak azt tudom mondani, ami a jövőt illeti, az új bizottságnak kell meghatározni a szakpolitikáit, a lehető leggyorsabban össze kell jönnünk a biztosoknak, hogy megbeszéljék, hogy milyen pályán haladnak tovább és ez egy közös feladat, hogy ez az architektúra elkészüljön, hogy a, jobban kezeljük a határjainkat, jobban védjük őket, jobban menedzseljük őket. Szükség van egy új stratégiára a migráció és a biztonság területén. A migráció marad önökkel is, a következő parlamenttel, az azt követő parlamenttel is. Ugyanez vonatkozik a bizottságra is. Tehát nagy hiba lenne, hogyha szétválasztanánk folyamatosan a kettőt. És mert számos átfedés van a kettő között, a biztonság és a migráció között, és a migrációról sokan gondolják, hogy az lendíti előre a terrorizmus. Nem igaz. Az elkövetők itt Európában láthattuk, hogy nem migránsok voltak. Ezt jegyezzük meg szerintem megoldásokat keresünk, kér válaszokat keresünk, és ez nem ilyen egyszerű. A, a helyzet a földközi tengeren, Roberta kérdezett rá. Én elmondtam, hogy haladni akarunk, ideiglenes megállapodásokkal, ideiglenes fellépésekkel a tagállamok között, ha ez szükségessé válik. Túl korai lenne most spekulálni, de Biztosíthatom önöket arról, hogy az Európai Bizottság készen áll, ahogyan készen álltunk az elmúlt években is mindig, hogy ilyen ideiglenes megállapodásokat ültessünk át a gyakorlatban a finanszírozási és operatív területen is. Jövő héten Máltában vagy Máltán vagyok, hogy az Európai Uniót képviseljem a miniszterek ülésén, mert nem minden miniszter van jelen, nem minden tagállam de azt gondolom, hogy minden tagállamot be kell vonni ebbe a vitába a belügyi területen, és a belügyi tanács azt hiszem tud megoldást kínálni. Úgy gondolom, hogy egy új Dublini rendeletben való megállapodásig egy áthidaló megoldásra van szükség, ez ideiglenes lehet csak jellegénél fogva, és egy önkéntes megközelítést kell, hogy alkalmazzon. Ez nem ö, váltja fel, vagy nem pótolhatja a jogalkotást. Világossá kell tenni, hogy lesz egy új Dublin rendelet, egy átfogó válaszra van szükség, amely felölel mindent az európai menekültügyi rendszer keretében. Ön is tudja Roberta, a választ. El tudom jobb együttműködni azok között, akiknek közös értékeik vannak, és működjenek együtt. És nem mindig figyeljünk a kormányokra, mert a legtöbb kormány befelé tekint csak. Mi itt egy komoly feladattal szembesek, mi az európai polgárokat, az Európai Uniót képviseljük. Kedves barátom, Örülök, hogy itt van még mindig. Köszönöm a kedves szavakat. Ezek a szavak tényleg, azt hiszem, tényleg barátok vagyunk, és ez egy nagy megtiszteltetés számomra. Mint a bevezetőmben elmondtam, a legális migráció egy kulcs eleme, egy átfogó migrációs politikának. Ez nem csak egy politikai szempont kérdése, önök részéről, vagy az én részemről, hanem egy pragmatikus megközelítés kérdése. A mobilitás, az emberek mobilitása egyszerűen realitása, és ez a kor, ez az emberek mobilitásának korra lesz majd, mondja a történelem. Vannak menekültek, több mint 500 millió az egész világon, akik valahova mennek, akik egy jobb életet keresnek, és ebben együtt kell működnünk az egész világon. Ezért aztán az ENSZ-szel kell együtt működnünk. Külön ülése volt az ENSZ-nek, ahol a főtitkár kérte az együttműködést. Egy globális ügyről van szó, de Európának el kell fogadni egy átfogó stratégiát a jövőre nézve ezen a területen. Szofi, valóban ez egy közös bukás, hogy vannak emberek, akik életüket teszik kockára, és elveszítik az életüket, ami az irányelv elfogadását, a kezdeményezést illeti. Sajnos nem tudtunk eddig eleget tenni az elvárásoknak, de meggyőződésem, hogy sokkal többet tettünk azért, mint amit most itt most elhangzott. A vízumokat tekintve az Egyesült Államokról beszéltünk, ugye ez volt a kérdés. El kell, hogy mondjam, hogy megerősítettük az erőfeszítésünket, hogy az öt fennmaradó tagállam még teljesítse az USA elvárásait, a főtárgyaló mindkét félről hosszas ideje tárgyal erről is. A biztonság témája merül fel az Egyesült Államok igyekszik az ő tagállamnak megfelelő iránymutatásokat adni, hogy hogyan tudják az, elérni a az elvárásokat, hogyan tudják teljesíteni ezeket. Az Egyesült Államok szeretné ezeket az országokat felvenni a programba, amikor teljesítik az elvárásokat, amiket az Egyesült Államok joga, törvényhozása támaszt velük szemben. Mind az öt tagállam nagy lépéseket tett, és nagyon közel vannak többen már közülük ahhoz, hogy elérjék a elvárt eredményeket. Az Európai Bizottsághoz fordulnak, de előtt vegyék figyelembe, kérem, hogy milyen következményei vannak annak, hogyha a külkapcsolatainkat felfüggesztjük a pozíciónk továbbra is az, hogy nem vonakodnánk, hogy meghatalmazáson jó, alapuló jogszabályokat fogadjunk el, hogyha ez haladáshoz vezet, de ez nem mindig működik. Meggyőződésünk, hogy ez visszafelé sülne el ebben az esetben, ezért reálisan kell látnunk a dolgokat. Igenis érezhető lépéseket kell tenni, erre akkor van lehetőség a vízom területen, hogyha folytatjuk az erőfeszítéseinket és diplomáciai erőfeszítéseket teszünk, és lépésről lépre meggyőződésem, hogy eljuttatjuk az öt tagállamot abba a helyzetbe, hogy vízummentesek legyenek. Örülök a lehetőségnek, Krit asszony, hogy először találkozhatunk, ez most először és utoljára történik ilyen keretek között. Az EU-Törökország közötti megállapodás, ez egy olyan megállapodás, amit államfők kötöttek meg és természetesen mi támogatjuk a politikai kezdeményezéseket, mert eredményeket lehetett érni. E, tehát nem ott állunk, ahol 5 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt álltunk. Emlékszünk, nap mint nap sok tízezer ember lépte át az európai határokat, stb ez most egy néhány százról beszélünk, tehát azért kezelhető a helyzet időközben, és a görög mm, hatóságokat támogatni kell ebben. Elvégeztük a munkát, ami pedig a politikai dimenziót illeti. Egy világos politikai állásfoglást hall most tőlem. Ez, ez egy ez nem is megállapodás volt, a, mert hogy akkor az európai, a nemzeti parlamentnek ratifikálni kellett volna. Ez gyakorlatilag egy statement volt csak, tehát ez egy ez volt a megoldás, és a megoldás egyelőre működött. Most ezt nyit tudok mondani erről. Ez a téma EU-Törökország között ne legyen egy tárgyalási eszköz Törökország, amit ígért, azt megteszi. Több millió menekült van még mindig, és igen, azt gondolom, hogy a mi támogatós, a támogatást nem Törökországnak adjuk, az UNHCR-nek és az IOM-nek adjuk ezeket, és ők jól dolgoznak ott, és a mi embereink a helyszínen ott vannak. Úgy gondolom, hogy folytatnunk kell a támogatást, és fenn kell tartanunk a Törökországon az együttműködést, Azért, hogy biztonságos országról van szó, és a feltételeket tekintve biztonságos feltételek között élnek ott a menekültek. Természetesen a periférián mi van, ez mm, ismerjük a nehézségeket. Van itt egy lista. Egy rövid kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Mert Avramopoulos úr arról beszélt, hogy ez egy politikai kérdés, de hogyha a szíriai menekülteket most Szíriába visszaküldik, akkor ez tulajdonképpen egy visszatoloncolási eset. Igen, de a szíriaiokat most nem küldik vissza. Az afgán és a pakisztáni Törökországban, illetve Európában lévő migránsokat küldik vissza őket vissza is kell küldeni, mert ő nekik nincsen joguk a nemzetközi védelemre. Elnök, a biztos világosan fogalmazott, 20 szeretnének még hozzászólni, és ezt egyedül úgy lehet megvalósítani, hogyha mindenki csak egy percben szólal fel, mert egyébként nem lesz egyszerűen idő a kérdésekre és a válaszokra, ennek a napi rendi pontnak megadott idő áll a rendelkezésére, annyi idő alatt be kell fejeznünk, úgyhogy kérem, hogy mindenki vegye figyelembe azt, hogy csak egy perce van. El fogom venni a szót, úgyhogy kérem, hogy egy kérdés legyen egy percben. Köszönöm szépen. Peters úr is szeretne hozzászólni, mert kell el, el kell mennie. Köszönöm. Szeretném megköszönni a bizottságnak a nagyon konkrét munkáját és a kiváló munkáját, ami Törökországot illeti, a Törökországból, illetve a Görögországból Törökországba való visszatérés nem jól működik. Idén csak 95 szemét sikerült visszaküldenünk, Úgyhogy az én kérdésem a következő lenne, hogyan lehetne a legjobban ezt a problémát megoldani? Hogyan lehet Görögországból Törökországba visszaküldeni a nem jogosult személyeket. Köszönöm szépen, kedves biztos! Ami a Human Rights Watch jelentéséből kiderül, a hotspotokban, Görögországban sajnos nem erőszak eseteket ismerünk, és hogyan lehet a nők biztonságát garantálni, illetve a hotspotokon élő, a kíséret nélküli kiskorúak biztonságát garantálni, és természetesen nem csak Görögországról beszélek, hanem más hotspotokról is. Köszönöm, Stani úr. az money, az money, I'm sorry. Az money, elnézést, elnézést mondom. Az elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm Avramopoulos biztosnak is, hogy eljött. Én is az EU Törökország meg, migrációs megállapodásra szeretnék utalni. Tulajdonképpen ez ugye arról szól, hogy ellenőrizni tudjuk, ellenőrizésünk alatt tudjuk tartani a migrációt. Én úgy gondolom, hogy a Törökország megállapodása jövőre nézve példaértékű, és a kérdésem a következő lenne, mit tett az Európai Unió Törökországgal kapcsolatban, illetve nem lehet egyetlen egy rezsimmel vagy országgal együttműködni, ez kevés, és mit gondol ön arról, amit Erdogán nyilatkozott, miszerint megfenyegette az Európai Uniót azzal, hogy megnyitja a kapukat, és hogy igaz-e, hogy tör- Görögországból nem fogadnak vissza a migránsokat Törökországba. Köszönöm szépen. Folydó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdés helyett inkább szeretném megköszönni a biztosnak a munkáját, nagyra értékelem őt. Én pontosan ismerem, hogy milyen nehéz helyzetben dolgozott ő, hiszen gyakorlatilag most már évtizedek óta Európában nem volt ilyen nagy migrációs hullám, de bizonyos tagállamok és nagyon sokan ellenezték az ön munkáját, ön pedig megoldásokat keresett a kérdésekre, és főként arra a problémára, amit a földközi tenger térségében nap mint nap megélünk. Úgyhogy köszönöm szépen az erőfeszítéseket, és köszönöm a munkáját, mert ön azon dolgozott, hogy az összes témát, ami a migrációhoz, illetve a menőkült politikához kapcsolódik, megoldja, és megpróbált megállapodásra jutni az összes tagállammal, hogy közös menekült politikát dolgozzunk ki, és hogyha ez nem lett sikeres, ez nem az ön hibája, mert nem sikerült egy minimumban sem megállapodni. Úgyhogy még egyszer köszönjük szépen az ön munkáját, és minden jót kívánok a további munkájához is. Köszönöm, Volasz asszony. Köszönöm szépen, köszönöm a magyarázatokat. Arról beszélt, hogy növekszik a határ, külső határainkon a biztonság. Azonban én aggódom amiatt, hogy ezek a növekvő biztonsági követelmények nagyobb teherhez fognak vezetni. Például Bihácsban, a horvát-bosnyák határon rengeteg menekült érkezik, az állam nem tudja megoldani ezt a helyzetet, és azt is hallhatjuk, hogy a külső határon a biztonsági erők erőszakot alkalmaznak, és kollektív visszatoloncolásról is szó van. Három konkrét kérdésem van. Ön mit gondol az európai külső határok helyzetéről humanitárius szempontból? Mit javasolna ahhoz, hogy javuljon a helyzet? Hogyan lehet biztosítani azt, hogy minden intézkedést a külső határokon úgy tesznek meg, hogy ez megfeleljen az emberi jogoknak, az, az EU-s jogoknak? És hogyan kívánják a helyszínen a Frontex és velük kell mindezt támogatni. Chair, Commissioner. Köszönöm szépen. Kedves biztos, az első kérdésem az online terrorista tartalmakra vonatkozik. Milyen bizonyítékok vannak az ön kezében, amikor azt mondja, hogy ez a fajta ö, bűncselekmény az, ami a terrorista cselekmények hátterében áll, és nem csak köze van hozzá. Voluntary framework. És hogy melyek azok a cégek, amelyek az önkéntesség alapján segítették mindezt. Milyen külső, tehát harmadik országokban bejegyzett országokról van szó. A második kérdésem az adatok megőrzésére vonatkozott, Intveld asszony kérdésére nem adott választ. Ezzel kapcsolatban ugye a Europol az adat megőrzéssel kapcsolatos ügyében milyen döntés született az Európai Bíróságon. Papadakis képviselő, köszönöm szépen. Kedves Avramobulos biztos, ön azt is mondta, hogy nagyon büszke arra, ami történt. Én Moriába jártam pénteken, ott 10.500 mm, menekült van egy menekült központban, egy orvossal, négy személy, vagy négy ezren vannak sátrakban. Mi lesz a tél, a tél beáltával? Mit fognak tenni? Már most gondolnak arra, hogy hogyan lehet megoldani ezt a problémát? A második kérdésem arra vonatkozik, hogy az EU Törökország megállapodása leállítja a bevándorlási hullámokat. De akkor végül is a hotspotokkal kapcsolatos nyilatkozat, az ezzel mennyire áll összhangban? Tényleg megoldották a helyzetet a hotspotok, vagy sem? Köszönöm szépen. Az elmúlt öt évben köszönjük szépen a munkáját. Augusztus utolsó hetében egy napon Lesbos szigetén több mint 600-an érkeztek Törökországból. Ugyanakkor Erdogan úr az elmúlt napok során azt mondta, hogy majd szépen megnyitja a kikötőit, és Törökországból a menekültek el fogják árasztani Európát, hogyha nem kap több pénzt. Mi fog történni Lesbos szigetén, és mi az, amit most az Európai Unió megtehet egy újabb válsághelyzet elkerülése érdekében? Köszönöm, Roberti képviselő. Köszönöm szépen, én is szeretném megköszönni az ön munkáját, Avramopoulos biztos, és Olaszországban, hazámban is találkoztunk már, ahol korábban mafiaellenes főügyészként dolgoztam. Köszönöm az ön munkáját. Sajnos azok az eredmények még váratnak magukról, amelyekről ön is beszélt, de az biztos, hogy pozitív alapból tudunk kiindulni. Két kérdésem lenne. Az első, a Dublini rendszeren felülmutató, megerősített együttműködés alakul-e ki? azon országok között, amelyek ebben részt kívánnak venni. Egy fenntartható szolidaritási rendszer kialakításáról beszélt, de az a kérdés merült fel bennem, hogy milyen problémák merülhetnek fel a szolidaritási mechanizmussal szemben, amely egyébként úgy tűnik, hogy talán működőképessé válik, és jelenleg a földközi tengeren lévő hajókkal kapcsolatban is ezeket már be lehetne vetni. Mi a helyzet azokkal a menekültekkel, akik a hotspotokban vannak, és az utolsó kérdésem a Sofia műveletre vonatkozik, amelyet hat hónappal meghosszabbítottak, de sajnos csak repülőgéppel küldik haza a személyeket, és nem hajókkal. A Sofia műveletet nem kellene újraindítani? Azért is, hogy megmentsük azokat, akik a tengeren vannak, és ugyanakkor felvegyük a harcot az ember csempészekkel. Merci, monsieur. Köszönöm szépen. Kedves elnök, kedves biztos, két kérdésem lenne. A menekültcsomag reformjával kapcsolatban az Európai Bizottság és az Európai parlamente együtt kéz a kézben haladtak, a blokkoló ebben az esetben az Európai Tanács. Egyesek úgy gondolják, hogy egy új javaslatból kiindulva az egész munkát meg kellene ismételni. Ez szerintem egy steril javaslat, hogyha megint nullából akarunk kiindulni. Ön hogyan látja azt, hogyan lehetne ezt a helyzetet újra megoldani. Köszönöm szépen. Hídvégi úr. Mr. President, Köszönöm, magyarul beszélek. Biztos úr, az elmúlt időszak világossá tette, hogy a tagállamok között a bevándorlás kérdésében nincs egyetértés. Ez szigorúan nemzeti hatáskör. Az is világossá vált, hogy az Európai Bizottság által erőltetett fellépések, például a kötelező migráns kvóta nem jelent megoldást a bizottságnak be kellett volna látnia hogy a nyomásgyakorlás helyett az illegális bevándorlás elleni fellépésnek a kiindulópontja az eu külső határainak a védelme kell hogy legyen minden esetben azon tagállamok erőfesztéseit pedig honorálni kellett volna amelyek az illegális migráció által veszélyeztetett eu s határokat megvédték mint ahogy például magyarország megvédte a déli határszakaszát ezzel betartva az eu s szabályokat a külső határok felelősségteljes védelme az európai szolidaritásnak az egyik lehetséges jele és kifejeződése. hangsúlyozom az európai migrációs politikát meg kell változtatni. ha az eu e külső határait nem védjük meg ha a védelmüket nem álltjuk helyre mint kiindulópont akkor ez egy dolgot fog eredményezni emberek millióinak üzeni azt hogy európába el lehet jutni illegálisan és aztán itt lehet maradni ez pedig veszélyes és ellentétes az európai érdekekkel és az európai emberek akaratával. köszönöm szépen! Thank you. Thank you. La parola al vicepresidente honorevole Bartolo. Köszönöm, Bartolo alelnök úr következik. Ah, ecco. Mi scusatemi. Elnézést. Elnök úr, kedves biztos, lenne egy kérdésem Dublinnal kapcsolatban, ami azt hiszem, hogy alapvetően az ön által kreált kérdés. Ön szerint hogyan hová fog haladni ez a téma, és a tanácsban sikerül-e majd megállapodásra jutni. Az olasz kormányváltás vajon használ -e ebből a szempontból, vagy sem, vagy esetleg az Európai Bizottság visszavonja-e a javaslatot, és egy új javaslattal akar előállni. Aztán egy másik fontos téma a migrációval kapcsolatos narratíva, amely nagyon torz, és nagyon sok államban torz ez a narratíva, és rendkívül negatív színben tüntetik ezt fel. Esetleg kívánnak-e humanitárius vízumokat vagy kékkártyás rendszert kialakítani. Nem kellene az Európai Bizottságnak is egy olyan kommunikációt végeznie, amely a valóságon és a tényeken alapszik. Köszönöm, Márkánt képviselő. Köszönöm, németű folytatom. Megpróbálok gyorsan beszélni. Ön arról beszélt, hogy nem igaz az, hogy Törökországból Szíriába toloncolnák az embereket, de hogyha Erdogan azt mondja, hogy egy millió szíriait szeretne Szíriába kitoloncolni, akkor ön azt mondaná, hogy hazudik Erdogan? A második kérdés, beszéltünk már erről, hogy mi történik a horvát-bosnyák határon, arról beszélnek, hogy erőszakos túlkapások történnek, visszataloncolnak embereket a bosnyák területre toloncolják vissza ezeket az embereket európai területről. Ismeri-e a bizottság ezeket a történéseket? Hogyan tudják biztosítani a külső határokon az emberi jogok megvalósulását? Utolsó kérdésem. Az Európai Bizottságnak van-e ismerete arról, hogy mi történik a libiai parti őrségnél, és tudnak arról, mi történik a segélyszervezetekkel a földközi tengernél. La parola adesso al Koster. Koster képviselője szó. Thank you, Commissioner, for you. Köszönöm szépen. Köszönöm a, a prezentációt. Először is szeretném azt kiemelni, hogy a közös értékeink nem a határvédelemre vonatkoznak, hanem az emberi méltóság védelmére. Ez kell legyen a prioritása az összes migrációs politikánk kapcsán. Egy fontos témát Bettina Follandhoz kapcsolódva szeretnék felvetni, az illegális kitoloncolások esetére gondolok a horvát határőrség részéről. Ezek már ismerté váltak néhány héttel ezelőtt az európai határon eszkalálódott a helyzet, nagyon drámai helyzet alakult ki, és gyakorlatilag semmiféle Európai Uniós pénz nem érkezett meg a határra, tehát valahol eltűnt a pénz. 800 menekült egy korábbi szeméttelepen kell sátrazon, egészen borzalmas a helyzet. Az ENSZ szakosított szervei szerint nagyon nehéz a helyzet mind a biztonsági, mind egészségügyi szempontból. Úgyhogy a következő lenne a kérdésem, mit tud az Európai Unió tenni annak érdekében, hogy ezt a borzalmas helyzetet megszüntesse, és hogyan tudja az ottani önkéntesek, illetve a civil szervezetek munkáját segíteni? Köszönöm. Adesso la parola al signor Ferrara. Ferrara képviselő következik. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni Avramopoulos biztos munkáját. Egy nagyon nehéz feladat jutott neki, rengeteg kérdést vetesz fel, és hát persze ugye a politika az ilyen játék, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó volt az együttműködés vele mindig is, és közösek voltak a célok is, hogy közös migrációs politikát alakítsunk ki európai szinten. Ezzel kapcsolatban szeretnék csatlakozni az előttem felszólókhoz. Először azt szeretném kérdezni, hogy mi a helyzet a patraszállásokkal, vannak-e további részletek az önkéntes országok megállapodásával kapcsolatban, amelyre majd valószínűleg Máltán kerül sor néhány napon keresztül, és ez a fajta megerősített együttműködés nem ütközik-e a szerződés 80-as cikkével. Másodszorban az lenne a kérdésem, hogy mit tud ön mondani hogyan lehet eltéríteni azokat az országokat, akik nem kívánnak a felelősségüknek megfelelően fellépni, hiszen tudjuk azt is, hogy az egész közös európai menekültrendszer a politikai akarat hiánya miatt futott zátonyra, és mit lehetne tenni ezekkel az országokkal. A harmadik kérdésem az EU-Törökország megállapodására vonatkozik. Mi azt mondtuk, hogy nekünk ez nem tetszik főként ennek a működése miatt, mert ez egy deal, nem egy megállapodás, és aztán egy nyilatkozat lett az egészből, az Európai Parlamentet megkerülték, és azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon erőltetett fellépés volt jogi szempontból is. Köszönöm. Köszönöm. És köszönöm a biztosnak is. Egyetértek. És köszönöm szépen azokat a erőfeszítéseket, amelyek a Schengeni külső határok megőrzésére vonatkoztak, de ugye a tagállamok közötti határokkal kapcsolatban is vannak problémák. Az én kérdésem az ön munkájára vonatkozik, hogyan látja ön azt, hogy melyek azok a változók, amelyeknek köszönhetően meg lehetne oldani ezt a padhelyzetet, vagyis hogyan tudunk visszatérni ahhoz a helyzethez, amely korábban fenntartható volt, és hogyan lehetne megszüntetni a tagállamok közötti a határátkelőkön az ellenőrzéseket. Schengenen belül. Köszönöm. Rázler képviselő következik. Thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. Ön említette azt, hogy mennyire szükséges a harmadik országokkal a partnerség fenntartása és az én kérdésem is erre vonatkozik, nevezetesen a dél-kelet-európai országokkal történő együttműködésre vonatkozik ez a migráció kezelésében. A kollégák már említették a bosznia-hercegovinai határhelyzetet. A kérdésem az az, hogy ön mit gondol, ezekről az együttműködésekről, illetve a végrehajtásról és a konkrét eredményekről, hiszen itt voltak speciális intézkedések, hogy Bosznia-Hercegovinát és más dél-kelet-európai országot segítsük a menekült áradat kezelésében. Milyen javaslatai vannak a jövőre vonatkozólag? Szláder. Szláder képviselő következő. I would like to use... Köszönöm szépen, szeretném kihasználni a lehetőséget arra, hogy megköszönjem önnek a jó együttműködést, főként az osztrák elnökség alatt. Nagyon emlékszem még az akkori vitáinkra. Nem sikerült megoldást találnunk a közös európai menekültügyi rendszerre, de sikerült azért egy-két dolgot előre vinnünk, és megváltoztattuk azért egy kicsit a W4-es rendeletet eh, is. Továbbra is fontos lesz ez a téma számomra, főként a migráció, főként a külső határ ellenőrzés. Ő is azt mondta, nagyon fontos a külső határ ellenőrzés, és ezzel teljesen egyet értek. Szeretném ezt kiegészíteni, mert egyetemű számomra, hogy a földközi tenger térségében meg kell menteni az ember életeket, de csak meg kell akadályozni azt, hogy az emberek a veszélyes hajókra felszálljanak. Amíg az emberek e, ezt nem értik, ezt meg fogják tenni. Két általános kérdésem lenne, hogyha vissza lehetne térni az időben, akkor másképp járna el? A második kérdés, az inkább egy kicsit részletkérdés. Egyetérte azzal, hogy segítenünk kell az Afrikában élőket, egyértelmű szabályokat kell létrehozni arra, hogyan lehet Európába jutni. Kánkó képviselő. Nincs itt Úri képviselő. Vážení kolegové, ak dovolíte, budem rozprávať po slovensky. Pán kom... Kedves kollégák, szlovákul fogok beszélni. Biztos úr, örülök annak, hogy örülök annak, hogy most már nem ön lesz a biztosának a területnek, mert ön felel azért, hogy kihal az európai civilizáció, mecseteket építenek templomok helyett. Igazából be akarják ágyazni az, a migrációt Európába, még a vak is látja azt, hogy állandó rendszert akarnak létrehozni a migránsok szétosztására. Remélem, hogy a jövőben kinyílik a szemünk Európában, és nem fogjuk támogatni az ilyenfajta politikusokat Európában. Bej képviselő? Monsieur Avramopoulos, vous avez rédigé en décembre de... Kedves Avramopoulos úr, ön a politikóban arról beszélt, hogy a migránsok itt maradnak, úgyhogy a politikáinkat ehhez kell hozzáigazítanunk, Hát önök így látták ezt a mandátumot, szép nagyra kinyitották a Európa kapai, kapuit, de Orbán Viktor inkább meg akarta védeni a határokat. Önök a líbiai vizeken kívánták támogatni a civil szervezeteket, miközben Salvini megvédte a kikötőket, azt hiszem, hogy egyértelmű az, hogy az embereknek, az európai embereknek kellene inkább munkát adni, mert nagy a munkanélküliség, és nem a migránsoknak. Önök partnerségi viszonyt ápolnak Erdogánnal 6 milliárd eurót adnak nekik, és közben ők állandóan fenyegetőznek, hogy majd megnyitják a menekült táboraikat, és átküldik Európába a menekülteket. Én azt hiszem, hogy az ön utódjának majd az európai életmódot kell megvédenie, és el kell ismernie azt is, hogy az identitásunk forog kockán. Okay, grazie, grazie per i vostri... Köszönöm szépen a kérdéseket, és most visszaadom a szót a biztos úrnak, Avramopulos úrnak. Hadd kezdjem egy nagyon politikai megjegyzéssel. hogyha engem a szélső jobb dicsérne azért, hogy jól végeztem a munkámat, nem lennék boldog. De örülök annak, hogy európai politikus lehetek, mert az elmúlt években önökkel együtt nagyon keményen dolgoztam, minden demokratikus erővel együtt működtem itt az Európai Parlamentben azért, hogy ezt az ügyet előre vigyük. Vannak gondok, de emlékezzünk arra, honnan indultunk öt évvel ezelőtt. Sokan azon közül nem voltak itt, voltak, akik itt volt, vannak azok közül, akik itt voltak. Nem volt könnyű a munkánk, vállaltam a felelősségemet. Öt év után mondhatom, hogy be kellett bizonyítanom azt, hogy amit a meghallgatáson mondtam, azt komolyan gondoltam, egy európai biztos akartam lenni, aki az Európai Unió érdekeit megvédi, örködik a szerződések felett, és megvédi azt az alapot, amire Európa épült. Európa csak akkor fog megmaradni, hogyha ezek az elvek megvalósulnak a szolidaritás, a felelősségvállalás mindenki eh, részéről. Tehát büszkén mondhatom, hogy elkötelezett európai vagyok. Nem akarom megismételni azt, amit az e, elején már elmondtam, Keller asszony. Nem kellene és soha nem szabadna visszatérni a nullához, mert nagyon sok munkát végeztünk már az elmúlt öt év során. Elképzelhető, hogy talán pont a migrációs válságnak köszönhetően, vagy a biztonsági válság miatt kell, voltunk rákényszerítve arra, hogy együtt dolgozzunk. Péterszen úr és kérdezte engem az EU-Törökország megállapodásról. Ismétlem, hogy az Európai Unió elkötelezett az EU-Törökország megállapodás végrehajtásában, mert ez működik. Ez egy szerepvállalás, amely kölcsönös bizalmon alapul, és ennek megvalósításához állandó kötelezettségvállalásra van szükség. Ami a görög szigetek helyzetét illeti, együttműködünk a görög hatóságokkal. Lesbos szigetén és más szigeteken is még égető a helyzet, de a bizottság kész arra, hogy jobban felkészítsük a szigeteket a közelgő télre, támogatjuk őket gyakorlati, pénzügyi és politikai szempontból is. A nők helyzete, gyerekek, a sérülékeny migránsok, őket meg kell védenünk. A hatóságoknak szükséges intézkedéseket kell tenniük. Emlékeztetnék arra, hogy nemzeti felelősség ez. Az Európai Bizottság feladat az az, hogy koordináljon, és a tagállamoknak, főként a nagyobb terhet cipelő tagállamoknak kell segítséget nyújtania. Pont ezt tettük az elmúlt öt évben, támogatjuk azokat az országokat, amelyek nyomásnak vannak kitélve, Málta, Spanyolország, Olaszország és Körögország ezek. A továbbiakban is ezt meg fogjuk tenni. Aztán az adatok tárolása, megőrzése. Tudom, hogy ez nagyon kényes kérdés önök számára. Mielőtt még a jövőbeli politikákról, jogszabályokról gondolkodnánk el, kapcsolatban kell lennünk a szakértői csoportokkal. Várjuk az eredményét a függőben lévő francia, belga, brit bírósági esteknek is, ezáltal is jobban lehet tisztázni bizonyos elemeket a bíróság jelenlegi joggyakorlatában. A korábbi parlament és a tanács is kiemelte annak jelentőségét, hogy megoldásokat kell találni. Az új bizottságtól függ majd az, hogy felvizsgálja a lehetséges megoldásokat. Bartoló úr. Én nem tudok spekulálni az új bizottság prioritásairól hamarosan feláll majd a bizottság, és megkérdezhetik tőlük ezeket a kérdéseket. Hogyan lehetne a menekültügyi vitákat beindítani? Ezt már elmondtam az elején, bizalomra van szükség. A bizalom kulcsfontosságú minden területen. Beszéljünk akár szolidításról, vagy akár Dublin jövőjéről. a bizalomra kell építenünk. Remélem, hogy a jövőben a tagállamok ismételten bíznak majd jobban egymásban. Hidvégi úr, minden tagállam szerepet kell, hogy vállaljon minden egyes politikánkban. Biztos vagyok abban, hogyha megvan a politikai akarat, akkor meg tudunk állapodni ebben a nagyon érzékeny kérdésben is, vagyis a közös európai menekültügyi rendszerben. Ez ugyanis nagyon hasznos lenne a jövőre nézve, ugyanis nem tudjuk, hogy mit tartogat számunkra a jövő, és nem csak a tagállamok számára Európa déli részén. Európát instabilitás veszi körbe Ukrajnát, tól kezdve egészen egyetemig, tehát mindenképpen jobban meg kell védeni az európai határokat, és pontosan erre törekedtünk az elmúlt években, meghoztuk ehhez a szükséges politikákat és mechanizmusokat is, hogy felkészüljünk arra, hogyha bármi történne. Kedves Laura, már utaltam arra, hogy jövő hét, hétfőn lesz egy ülés Máltán, és remélhetőleg ez pozitív eredményekkel fog járni. Bilcik úr. Ne feledjük, hogy a javaslatok, amelyeket előterjesztettünk, ezek célja az EU közös külső határainak jobb védelmét, kezelését szolgálja. Mit követelnek itt a politikai pártok és tagállamok? Azt, hogy jobban kezeljük a külső határainkat, mentsünk meg embereket, jobban lépjünk fel a, az embercsempészek ellen, számoljuk fel ezeket a szervezeteket, és készítsük fel Európát a jövőre úgy, hogy egy átfogó menekültügyi migrációs stratégiát fogadunk el. Megvannak ehhez az építőkövek, azok a pillérek, amelyeket lefektettünk az elmúlt időszakban, eh, azok eh, szolgálhatják jövőben az Európai Parlamentet és a Bizottságot is. Ami pedig schengen illeti, egyértelműen elmondtam az elején, hogy itt az ideje annak, hogy eh, most már befejezzük a belső ellenőrzést, most, hogy már helyreállt a bizalom a tagállamok között meg kell erősíteni az ünnepségeket, az új ö, európai parti és határőrség is ezt a szerepet játszhatja majd. Most pedig hadd forduljak görög barátomhoz, aki görögül kérdezett, tehát most egy kicsit gyakorolhatom anyanyelvemet is. Papadakis úr, nem kételkedem abban, amit ön mondott. Én úgy gondolom, hogy a görög hatóságok megkapják a teljes támogatást az Európai Uniótól pénzügyi, illetve műveleti szempontból is. 750 tisztviselő foglalkozik az Európai Bizottság részéről a, a görög szigeteken, és a pénzügyi támogatás mint egy két milliárd euróra rúg. Persze, hogy vannak gondok, én ezt tudom, de a görög kormány vállalt magára felelősséget, és nagyon fontos, hogy még a tél előtt tisztázok néhány dolgot. Nagyon fontos, hogy még a tél előtt legyenek eredmények. az, amit ön mondott, a Törökország és az EU közötti megállapodás. Valóban ez nem egy igazi megállapodás, ez egy nyilatkozat, de jelenleg ezt már alkalmazzuk. Nagyon sokan vannak olyanok Törökországban, akik a mi pénzügyi segítségünk által kapnak támogatást. Nem Törökországnak adjuk ezt a pénzt, hanem ezt a pénzt mi ENSZ, az UNHCR kapja, és ők foglalkoznak a mi nevünkben azzal, hogy legyen tiszta víz, élelem a menekültek számára. És a menekültek ott akarnak maradni, mert ha véget ér a szíriai háború, akkor vissza tudnak térni országokba. Nem azért vagyunk itt, hogy Erdogán szóbeli jelentéseit értelmezzük, mi a gyakorlatot nézzük. Tudjuk, hogy vannak gondok, de nyíltan kapcsolatban vagyunk a török hatóságokkal. Azt választottuk, hogy ilyen módon működünk együtt, egyfajta nyilatkozat van Törökország és az Európai Unió között nyomon követjük azt, hogy alkalmazzák-e valóban ezt a nyilatkozatot, az UNHCR-t támogatjuk abban, hogy támogassák ezeket az embereket. Másrésztről látjuk azt, hogy ott vannak a hotspotok, és hogyha meggyorsulnak az értékelési eljárások, akkor sokkal könnyebb lesz azokat visszaküldeni, akiknek nincsen joga a nemzetközi védelemhez. Európát köti a Genfi egyezmény, hogy ellenezzük a pushbackeket, de néha a kollégák extrém kifejezéseket alkalmaznak. Nem azon leszünk, az Európai Bizottság részéről, hogy Európából egy erőd legyen. Az Európa erődöt egy, egy olyan kifejezés, amit Hitler alkalmazott. Európa demokratikus értékekre eh, épül, és tudni kell azt, hogy a korábbi vezetők amellett döntöttek, hogy egy európai család részesei lesznek. A vezetők jönnek és mennek, de az Európai Unió alapelvei megmaradnak. Tudnunk kell azt, hogy az Európai Unióhoz való ö, csatlakozáshoz csatlakoztunk az európai értékekhez és alapelvekhez is. Az Európai Bizottság gyakorlati végrehajtást szeretne ezen elvek esetében. prioritás az az, hogy mi vagyunk az európai szerződések őrei. Ez az Európai Bizottság feladata, és enélkül nem működhetne az Európai Unió. Tehát lássuk azt, hogy mi a szerepe mindenkinek. Ugyanezt mondta Juncker úr is, mi erőfeszítést teszünk, de a tanácsnak is erőfeszítést kell tenni, és az Európai Parlamentnek is, vagyis együtt kell eredményre jutni. Akik nem hisznek ezekben az alapelvekben, értékekben, az egy másik kérdés. Mindenki hihet más értékekben is, ez a demokrácia, de az az alapelv, amit elfogadtunk a migráció biztonság szempontjából, ezek az én tárcámhoz tartoznak, és ott támogatást kaptam, arra vonatkozólag, hogy Európát támogassuk. A többség akarta ezt. 85% akarta ezt. Ha megnézzük a jelenlegi helyzetet, vannak, akik másképp gondolkodnak, de De ha visszagondolok a meghallgatásomra 5 évvel ezelőttre, akkor elmondhatom, hogy önök tett tették fel a legnehezebb kérdéseket. És el kell mondanom, hogy joggal tették ezt, hiszen önök jobban értik ezeket a dolgokat, és önök számára nagyon fontosak voltak ezek az európai értékek, alapelvek, és remélem a következő biztos, hogy hasonló dolog történik. We thank you. We thank you. Köszönjük szépen, Avromopoulos biztos úr. az időnk lejárt, amit erre terveztünk be, erre a vétára, és ilyen késői órán is meglehetősen nagy számú túlélő van még jelen a képviselők közül, és nekem is el kellett mennem egy néhány percre a plenárisra, ugyanis volt egy hozzászólásom nekem is, de akik itt maradtak, azok csak köszönetet akarnak nyilvánítani ön elvégezte a munkáját, azt hiszem az Európai Bizottság büszke lehet önre, hogy ezt a nagyon nehéz, az egyik legfontosabb portfóliót, tárcát magára vállalta, és öt éven keresztül keményen dolgozott, a diskurzus tovább vitte, és ez egy óriási eredmény. Úgy gondolom, hogy itt nem csak parlamenti udvariasságról van szó, hanem látni kell, hogy az intézmények között, ahol helye van, megfelelő időben kifejtenünk a hálánkat is. És remélem, hogy Avramopoulos biztos úr folytatja a munkáját, és valamilyen minőségben újra és újra találkozunk majd a jövőben. Köszönöm szépen! Olyan rohadt életbe. Még kész, nem?